Madam Lici, we can hear you. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kedves résztvevők! Megkezdjük a mai munkát. Ellenőriztük, hogy mindenkit hallunk és látunk. Aki szólni szeretne, megnyitom a szavazást először is. 10 óra 30-ig fogunk szavazni. Nézzük meg, hogy meg vagyunk-e. Több mint 14 képviselővel felvettük a kapcsolatot, úgyhogy úgy, akkor szavazatképesek vagyunk, és kérem szépen, hogy mindenki legyen szíves a 7-es, 8-as, 9-es és 10-es pontokhoz a szavazó listáját küldje el az Ample e-mail boxba, és ahogy mondtam, a tegnapi szavazás eredményét e-mailen fogjuk bejelenteni nem június 24 előtt, tehát leghamarabb június 24-én. Mindenki tudja, hogy miért, mert ennyire bonyolult volt a szavazólista, nagyon hosszú és összetett volt és a záró szavazás eredményét is majd e-mailen fogjuk bejelenteni. A képviselők tehát e-mailes tájékoztatást kapnak a záró szavazás eredményéről. És akkor ezek után ugye tehát lehet szavazni, kérek mindenkit, hogy küldje el a szavazatát, és a 11-es pontnál tartunk, a hálózatról való lekapcsolódás joga a téma. Barbara Gerstenbergert üdvözlöm sok szeretettel, aki az Eurofund munkahelyi életért felelős osztályának vezetője, és ő bemutatja azt a kutatást, amelyet a Eurofund végzett a hálózatról való lekapcsolódás joga témájában. Nagyon fontos, és különösen akkor, hogyha a digitalizáció erősödését látjuk, illetve a COVID-19 válság nyomán a munkakörülmények változását, nagyon sokunk munkakörülményei megváltoztak, tehát ez egy még aktuálisabb témává vált, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, rögtön megadom Barbara Gerstenbergernek a szót, 10 percre parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen! opportunity. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok a kutatásunk eredményeiről. A hálózatról való lekapcsolódás jogával kapcsolatos vita a világban tapasztalt változások nyomán indult be, és persze az információs kommunikációs technológiák eh, voltak ennek a fő okai. A laptop, eh, intelligens telefonok, eh, táblagépek használata, azt, hogy távolról be lehet kapcsolódni munkahelyi szerverekre, és így tovább lehetővé teszi, hogy sok dolgozó bárhonnan, bármikor dolgozzon. Ezt IKT alapú rugalmas munkának nevezzük, azért, mert rugalmas az időbeosztás, és rugalmas az is, hogy valaki hol végzi el a munkáját. Az is lehet, hogy a távmunka rendszeres, minden hét néhány napján, a többi napot az irodában töltik. Az is lehet, hogy csak alkalmanként dolgoznak a munkavállalók otthonról vagy más helyszínekről, viszont van egy harmadik csoportja a nagyon is mobil munkavállalóknak, akik szinte állandóan valahonnan máshonnan dolgoznak, távolról dolgoznak. Az EU-ban és az Egyesült Királyságban az ilyen rugalmas munkavállalók száma egyre nő. 19%-nál tartunk az EU-ban, és egyes északi tagállamokban ennél sokkal nagyobb az arány. Ez volt a COVID-19 válság előtti helyzet. A Eurofound online felmérése, amelyet idén áprilisban végeztünk, azt mutatja, hogy a dolgozók több mint egyharmada, 37 százaléka elkezdett távmunkát végezni a válság eredményeképpen. Ahogy most a korlátozásokat az egyes tagállamok kezdik visszavonni, csökken a távmunkát végzők száma, viszont sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy egyre többen fognak távolról dolgozni. Miért? Azért, mert az IKT alapú rugalmas munka körülményeknek van sok előnye, hátránya is, de az előnye az, hogy autonómabb a dolgozó, beoszthatja a saját idejét, nem kell közlekednie a munkahelyére és vissza, jobban tudja ki, jobban ki tudja egyensúlyozni a magánéleti és a munka feladatokat, tehát a termelékenység nőhet. De vannak itt hátrányok és kockázatok is az IKT alapú rugalmas munkavégzésben, és itt lesz nagyon fontos a hálózatról való lekapcsolódás joga, tehát hogy valaki kikapcsolja a munkaideje után a technológiai eszközöket, anélkül, hogy bármilyen következménye lenne annak, hogy nem válaszol az e-mailekre vagy telefonos üzenetekre, amiket kap. Világos bizonyítékok vannak arra, hogy az IKT alapú rugalmas munkaidő oda vezet, hogy gyakorlatilag a határvonal a munka és a magánélet között elmosódik. A felmérésünkből kiderült, hogy az ilyen mobil munkavállalók általában többet dolgoznak 48 óránál hetente, és általában még 11 órás pihenő idejük sem jut naponta, és gondolom, hogy felismerték, az európai munkaidő irányelvből idéztem ezeket a szabályokat. Sokkal valószínűbb, hogy az ilyen mobil dolgozók a szabad idejükben is dolgoznak, azokhoz képest ez nagy különbség, akik ugye az irodában járnak be, irodába járnak be. Azonban egy ilyen helyzet sok feszültséghez vezet, hiszen a dolgozó nem tud elég időt szánni a családjára, de közben nem tud koncentrálni a munkájára sem. Ez nem jó sem a mentális, sem a fizikai egészségre. Az IKT alapú, rugalmas munkakörülményekben dolgozók nagyobb valószínűséggel számolnak be stresszről, lehet azért, mert intenzívebb a munkájuk, nagyobb valószínűséggel szenvednek, alvár, szenvednek alvárzavarokban, és burnouthoz is vezethet ez, tehát nagyobb a megbetegedés valószínűsége. Ez vezetett ahhoz a vitához, hogy a hálózatról való lekapcsolódás jogát be kellene vezetni azért, hogy a munkaidőt rögzítsük, meghatározzuk azt az időszakot, amikor a munkavállaló elérhető a munkahelye számára, és azt az időszakot, amikor nem elérhető, és nem is kell, hogy így legyen a tagállamok között Belgium, Franciaország, Olaszország és Spanyolország fogadott el a hálózatról való lekapcsolódás jogáról szabályozást. A megközelítés eltérő, a célcsoport is változik, de a lényeg az, hogy a végrehajtás ezekben az országokban a tárgyaló felek között kerül meghatározásra. Olaszországban egyedi megállapodást köt a munkavállaló a munkaadóval, másút a szakszervezetek tárgyalnak, a szociális partnerek tárgyalnak. Én francia példát fogok most mondani, az új munkaügyi jogszabályt 2016-ban 16 vezették be, és ez azt írja elő, hogy az éves kollektív szerződés meghatározásakor, amikor a nemek egyenlőségéről, a munka és a magánélet egyensúlyáról beszélnek, akkor kell a hálózatról való lekapcsolódás jogát is tárgyalni. A szakszervezetek és a munkaadók meg kell, hogy állapodjanak erről a legalább 50 főt alkalmazó vállalatokban. Hogyha nem nincs ilyen megállapodás, akkor kártát kell a munkaadónak készíteni, amely leírja, hogy a lekapcsolódás jogát hogyan hagyják hajtják végre vállalati szinten. A megállapodásokban szereplő előírások a gyakorlatban változnak. Igen, széles a skála. Vannak kemény, úgynevezett kemény megoldások, egész egyszerűen lekapcsolják a szervereket egy adott ponton, vagy a bejövő e-maileket blokkolják, de vannak enyhébb megközelítések, ahol csak egy kis ablak ugrik fel, és a munkavállalót emlékezteti, hogy a munkaidőn kívül nem köteles válaszolni az üzenetekre. Nagyon sok múlik a képzésen, amit a munkavállalók kapnak, hogy hogyan teremtsék meg a munka és a magánélet egyensúlyát. A jogszabályokban azt látjuk, hogy az egyes ágazati, illetve vállalati szintű megállapodások aránya egyre nő. Franciaországban a jogszabály bevezetése óta megnőttek az ágazati kollektív megállapodások, a távmunkáról, és 55 megállapodást kötöttek csak és kizárólag, eh, tehát konkrétan a hálózatról való lekapcsolódásról 2018 márciusa óta, 2020 májusáig több mint 1700 vállalati megállapodás született, amelynek a címében benne van a hálózatról való lekapcsolódás. Azonban van valami, amit nem tudunk azt, hogy mennyire hatékonyak ezek az előírások a megállapodásokban. Valóban javítják-e ezek a munka és a magánélet egyensúlyát és a dolgozók egészségét? Azért, mert eddig még nem készült felmérés, tehát ez egyelőre súlyos hiányosság. A többi tagállam, ahol megfontolták ezt a lekapcsolódási jogot, vagy dolgoznak rajta, vagy pedig még nem történt semmi Portugália, Németország és Hollandia dolgozik a jogszabályon, Finnország, Írország, Luxemburg, Litvánia, Málta, Svédország és Szlovénia is foglalkozik a témával. Vannak olyan érvek, amelyek a jogszabályok bevezetése mellett szólnak. Például az, hogy ugye elmosódik a munka és a magánélet közötti határ, ez egyre akutabbá válik, hiszen a digitalizáció egyre erősödik a meglévő jogszabályok a munkaidőről, a munka és magánélet egyensúlyáról nem tudják ezt a helyzetet kezelni, elavultak, és a digitalizáció miatt újra van szükség. A munkaügyi biztonságról és egészségről szóló jogszabályok pedig nem fókuszálnak megfelelően a pszichoszociális kockázati tényezőkre, például a stresszre, amely az állandó kapcsolódástól alakul ki. A COVID-19 válság, illetve a távmunka hirtelen fellendülése most újra felézította ezt a vitát a tagállamokban. Vannak, akik azt mondják, hogy nincs szükség új jogszabályra, azt mondják, hogy elegendőek a jelenlegi munkaidővel kapcsolatos jogszabályok, és csak tájékoztatni kell a dolgozókat, illetve határozottan ellenőrizni a jogszabályok végrehajtását. Elég a kollektív szerződés, és mivel személyre szabott megoldásokra van szükség, ezért jobb, hogyha csak útmutatás születik, és nem pedig egy kötelező érvényű új jogszabály. Összefoglalva, ami vitathatatlan, és ahol elég bizonyítékunk is van, az az, hogy a technológia által biztosított lehetőségek felhasználásával bármikor, bárhonnan lehet dolgozni. Ez viszont oda vezethet, hogy a dolgozó folyamatosan rendelkezésre áll, hosszú munkaideje van, nem megfelelő a pihenőidő, konfliktusokat okoz ez a magánélet és a munka között, ez stresszhez és burnouthoz vezet, feszültséghez. Azt, hogy a hálózatról való lekapcsolódás jogának a végrehajtása valóban javít a helyzeten és a dolgozók egészségén, még nem jelenthető ki határozottan, mert nem volt felmérés ebben a témában azok a jogszabályok, amelyek előírják, hogy az ágazati partnerek vagy vállalati partnerek tárgyalják meg a megállapodást, oda vezet, hogy egyre több ilyen szerződés megállapodás alakul ki, ez igaz. Ezt láttuk, hogy a jogszabály bevezetése óta az érintett országokban egyre több megállapodás született, és lehet látni, hogy jó ez a megközelítés arra, hogy személyre szabott megoldásokat találjanak az érintett cégek vagy szektorok. Egy-két példát hadd említsek még az eszmecseréből, amely a lekapcsolódás jogát övezte. Mi az oka annak, hogy a dolgozók nem kapcsolódnak le? Egyfajta vállalati kultúra, a menedzserek befolyása, a kollégák általi nyomásgyakorlás. Nagyon sokan azt mondják, hogy ezekkel a kérdésekkel függetlenül kell foglalkozni, tehát a lekapcsolódás jogától függetlenül. Köszönöm szépen. Indeed, I've been thinking about uh, people from our staff. Köszönjük. Gondolhatunk a titkárságunkra is, akik nap 24 órájában a hét minden napján online vannak, amikor a szavazó listákat készítik elő. Nem tudom, hogy az Európai Parlament hogyan tudja majd garantálni a <clears throat> lekapcsolódáshoz való jogot. Az első kört nyitom meg a hozzászólók körét nyilván elsősöként az árnyék előadóknak, koordinátoroknak. Ugyanúgy járunk majd, mint tegnap, hogy egy bizonyos ponton két órával, 11.30-kor elveszítjük a tolmácsokat, ezt nem szeretnénk. Tehát másfél percben a szocialista frakció nevében. So, first of all, I would like... Köszönöm szépen. Először is köszönöm az Eurofoundnak, nagyon érdekes ez az egész eh, eszmecsere. A távmunka, az otthonról való dolgozás el, elengedhetetlen ahhoz, hogy eh, működjön a gazdaság egy olyan válsághelyzetben, mint mondjuk a koronavírus válság. A jövőben ez különösen fontossá eh, válhat. A COVID-19 válság alatt a távmunkára álltak át rengeteg cégnél, ez várható volt, egyre gyakoribbá válik, majd ez a járvány lecsengése után is. A távmunka rugalmasabbá teszi az embereket, és rengeteg pozitívuma van ennek. De vannak kockázatok és árnyoldalak is, amelyekkel valamit tennünk kell annak érdekében, hogy a munka helyi védelmet garantáljuk. A számítástechnika miatt óriási nyomás alatt vannak az nem csak a távmunkában dolgozók, hanem azok is, akiktől elvárják, hogy a laptopot, a telefont, az munkaidő vége után is nézzék, így a magánélet és a munka közötti határ teljesen elmosódik. És nem csak arról van szó, hogy túlórázna effektíve, hanem ezért semmiféle kompenzációt nem kapnak. A jelenlegi intézkedések nem megfelelőek, a jelenlegi kihívások mellett ugyanis akkor határozták meg ezeket a szabályokat, amikor ezek a digitális eszközök még nem voltak mindennaposak. Ezért olyan fontos az, hogy a lekapcsolódáshoz való jogot garantáljuk. Ez egyébként a munkaidő irányelvben már szereplő jog, így most már csak csak idézőjelben érvényt kell szereznünk ennek. Sajnos, hogyha az elnök asszony kopogtat, akkor nem halljuk a hozzászólót. Lezárom elnök asszony. Kérdésem tehát világos. Először is a jelenlegi munkakörülményekre, a mentális egészségre milyen hatással lesz a Covid-válság, erre hogyan tudunk reagálni. Második kérdésem pedig, a vezetőknek egyre eh, nagyobb munkahelyi terhelésre kell számolni, stresszel és szorongással jár ez. Erre hogyan reagálunk, és az utolsó, milyen jogi eszközt választunk? Madam Skitedal, EPP, you have one and a half minute. Másfél percben a néppárt következik. Thank you, Madam President. Uh, Mr. Köszönöm szépen. Zdehovszki úr sajnos nem tud részt venni ezen az ülésen, ezért nekem kell felolvasni, amit ő szeretett volna mondani. Először is köszönjük ezt az tanulmányt. Erről még nem sok tanulmány készült ez ideig. Nyilván ez már a Covid-válság előtt is egy érdekes és fontos téma volt, azonban a válság csak kiélezte a helyzetet. Nincsen uniós jogi keret, amely erre a kérdésre kiterjedne, és a nemzeti jogszabályok, illetve az uniós szövegek apró kis darabjaiból lehet ezt összeollózni, hogy védjük a munkavállalókat. A munkahelyi védelem, a munkaidő irányelv például nem igazán terjed ki a digitális technológia által támasztott kihívásokra. Az Európai Uniónak éppen ezért arra kell felszólítani a, a tagállami hatóságokat, hogy a lekapcsolódáshoz való jogot a nemzeti jogrendbe be kell kötelezően építeni. Ez nem opció, hanem egy kötelező feladat. Az Eurofondhoz a kérdésem az, elengedhetetlennek, elkerülhetetlennek tűnik, hogy az Európai Unió szintjén is ezt a lekapcsolódáshoz való jogot valahogy eh, meghatározzuk, de hogyan tudjuk ezt úgy tenni, hogy minden iparágra, mindenfajta munkavállalóra ez alkalmazható legyen. Köszönöm. Renew, one and a half minutes. Renew, másfél percben szintén. How are we doing with Madame Tom? Is she connected? Tom asszony úgy tűnik, hogy nincs online. Lici asszony az ID nevében. Buongiorno, buongiorno presidente, salut. Üdvözlöm, elnök asszony, mindenkit üdvözlök. Azt szeretném elmondani, hogy a 81-es törvény Olaszországban bevezetett egy megfelelő végrehajtási módozatot a az alárendelt munka esetében, ugyanakkor nincs jogi meghatározás ebben a szövegben, és a pihenőidők meghatározása, valamint a szervezési technikai intézkedések, amelyek a lekapcsolódás jogát biztosítják a munkavállalók számára, azok nem szerepelnek specifikusan itt. Nem tudjuk, hogy milyen kritériumok biztosítják a lekapcsolódás jogát, hogy az ilyenfajta munkavégzés esetében a stresszet el lehessen kerülni. Ezen kívül hogyan lehet a megfelelő pihenőidőket biztosítani? Vannak-e jó bevált gyakorlatok, illetve vannak-e tanulmányok, értékelések ezen kritériumokat illetően? Szerény olasz tapasztalatunk szerint van néhány aggodalom, például a munkavállaló magánéletek védelmét illetően, a technológiák alkalmazása nem jelenthet egy rendszeres monitorozást a munkavállalót illetően, mindenképpen szükség van az önmeghatározás jogának biztosítására a munkavállaló esetében, és fontos a megfelelő tájékoztatás abban az esetben, hogyha a munkavállaló nem kapcsolódik le a megfelelő eszközről, és sajnos itt a hozzászóló félbe szakadt. We lost you, Madam Lici. Now it looks like I turned you off. Lici asszonyt elvesztettük valahol az éterben. A kapcsolat megszakadt Olaszországgal. Megadjuk majd önnek a szót később. De Suter, asszony az öldek nevében. Oh, I'm sorry, she's been replaced by Madame uh, Fans Parentak. Madame... Fans Parentak asszony veszi át a helyét másfél percre. Öné a szó. Thank you. Köszönöm szépen. A lekapcsolódáshoz való jog egyelőre nem garantált, pedig az egyetemes jog lenne, egyelőre privilégiumnak számít. Franciaországban az minden cégnek egy olyan kartát kell írásban lefektetnie, amely megállapítja, hogy mikor nem kötelesek e-mailt olvasni, sőt nem is írhatnak nekik e-maileket. Vannak maximális munkaidők, mi az a minimális idő, amikor mindenkinek biztosítjuk a lekapcsolódáshoz való jogot. Köszönjük a rövid kérdést, az ECR frakció következik. Ja, also, <clears throat> die Frau Rafalska lässt sich entschuldigen, daher... Äh, Elnézést, äh, ha äh, kollégám helyett most én szólok, mondja Goykung úr. Tehát ezen irányelvek tekintetében figyelembe kell vennünk, hogy a home office esetében fontos a munka és a család élet összhangba hozása. A Covid-válság esetében átélhettük, hogy az iskolás gyerekeknek otthon kellett tanulniuk, és ez egy plusz terhelést, egy dupla terhelést jelentett a munkavállaló szülők számára. Mindenképpen egyfajta automatikus lekapcsolódásra lenne szükség, egy lekapcsolódási jogra, ezt mindenféleképpen rögzíteni kell az adott jogszabályban, hogy a család és a munkahelyi életet összhangba lehessen hozni. Ez a jövő biztosan a társadalom a digitalizáció irányába fog elmozdulni. A COVID nélkül is sor került volna erre, és ezért az irányelvekre már igencsak sürgetően szükség van. Köszönöm. Uh, Köszönjük. Az utolsó hozzászólunk ebben körben GUE nevében Guzmán úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, csak három gyors megjegyzésem lenne. Mindenek előtt úgy tűnik számunkra, hogy a lekapcsolódási jog a távmunka és más távolságból végzett munkák esetében mindenféleképpen jogi szempontból kötelező szöveg kell, hogy lehessen, megfelelő megbízható ellenőrzési lehetőséggel. A munkavállalók védelmét biztosítani kell, akik ilyen rendszerben dolgoznak, hogy ezt a munkavállalók jó elkismertére bízzuk, ez azt jelenti, hogy jelenteni, hogy annak garantálása, hogy ezen jogok betartása kerülnek, a leggyengébb résztvevőre hárul. Tehát bizonyos ö, alkalmazási formák nem szabad, hogy engedélyezésre kerüljenek, nem szabad ezt a két félre egyenlő mértékben terhelni, a munkavállalónak meg kell felelni egy adott kötelezettségnek. Mindenféleképpen a rendkívüli munkákat is rögzíteni kell, a munkaidő végét rögzíteni kell, és az adott munkaidő végén le kell zárni az összekapcsolódást. Aztán van még egy általánosabb kérdés, a munkakörülmények kérdése. Annak érdekében, hogy a bizonytalan munkakörülmények ne jelentsenek nagyobb kárt, mint az egyéb munkavégzési formák. Megpróbáljuk újra Lici asszonyt, hát ha be tudja fejezni a hozzászólását, egy fél percet adok ennek. We can hear you.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 ez egy visszatérő problémának tűnik, elnézést. Azt hiszem, hogy a hiba az ön készülékében van. Tom asszony pedig továbbra sincs online kapcsolatban. Nézzük a válaszokat. Gerstenberger asszony maximum 10 percben kérjük, hogy próbál meg választ adni a felvetett kérdésekre. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. nehéz lesz minden kérdésre választ adni. How has uh, the COVID-19 crisis the uh, impact on working conditions of people working remotely? A COVID-válság milyen hatással van a távmunkában dolgozókra? A távmunka nagyon sok cégnél gyakorlatilag általánosá vált. Egyetértek azzal a megjegyzéssel, hogy ez nagyban segítette azt, hogy sokan elveszítsék az állásukat, elbocsássák őket, tehát ez mindenképpen egy pozitív oldala a távmunkának. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy sokan úgymond a szabadidejükben kellett, hogy dolgozzanak, ez ennek is egyre több jelét látjuk. Éppen ezért Egyre gyakrabban előfordul az, hogy az emberek szabadidejükben is dolgoznak a távmunka keretében. Éppen ezért a munka és a magánélet összeegyeztethetősége így egyre nagyobb veszélybe kerül. Tudjuk, hogy ezek különleges idők, különleges helyzet, amikor is a gyerekek például nem tudnak iskolába vagy óvodába menni. Ez egy, külön, ez egy különleges helyzet, amely általában normális helyzetben ennyire azért nem hozza lehetetlen helyzetbe a távmunkában dolgozókat. Ami a jogalap kérdését illeti, a munkahelyi egészségügy, a munkaidő irányelv, illetve a magánélet és a munka összeegyeztethetőségre vonatkozó jogszabályok. Ezek hármasa adja a jogalapot Spanyolországban. Egy kicsit más a helyzet, ahol is az általános adatvédelmi irányelv szabályainak a végrehajtása alkalmából próbálták a digitalizáció új kihívásait kezelni, a lekapcsolódáshoz való jogot beleértve. Az egyet megoldások kapcsán ezek általában nem működnek. Jó néhány tagállamban van már vonatkozó jogszabály. A kollektív szerződésben rész szociális partnerektől várják el a legtöbb esetben azt, hogy megfelelő megoldásra találjanak együtt. Ez egy nagyon általános megoldás, amely arra szólítja fel a partnereket, hogy a saját konkrét eh, helyzetükre megfelelő eh, megoldásokat találjanak, tehát az egyen megoldások, legalábbis a mi a szemszögünkből a meglévő eh, jogszabályok szempontjából nem tűnnek igazán működő képeseknek. Felmerült a kérdés, hogy meghatározzuk-e, hogy a nap mely órái kell, hogy teljesen szabadok maradjanak. Egyrészt a munkaidő irányelv a, meghatározza a munkaidő periódusok közötti pihenőidőt, és szerintem pontosan ez az a kérdés, amire cég szinten kell megoldást találni, hogy az adott cégnek, az adott munkavállalói rétegnek pontosan mi a legjobb. Sokkal alacsonyabb szinten kell ezt meghatározni, mint európai vagy országos nemzeti jogszabályok keretében, mert megint csak a one size fits all, az egyen megoldások nem működnek, egyéni személyre vagy cégre szabott megoldásokra van szükség. Nem hiszem, hogy célra vezető ilyen szempontból megkötni központi szabályokkal a cégek és a munkavállaló érdeképviseletek kezét. Lássuk csak, milyen más kérdések merültek fel. A legkiszolgáltatottabbak, legvédtelenebbek, eh, ez ilyen típusú védelme általában a platform alapú munkavállalók eh, kapcsán is felmerült már. Ez egy nagyon konkrét probléma, amire megoldást kell találnunk. Hiba lenne azt gondolni, hogy mindazok, akik számítástechnikai eszközökön alapuló rugalmas munkát végzők mind magasan képzett, biztos munkahelye rendelkező e, emberek. Nem, azt látjuk, hogy az, az ilyen munka, rugalmas, digitális munka, rugalmas munkát végzők egy negyede nagyon nehéz helyzetben van, kiszolgáltatott, nincs munka eh, helyi biztonsága, eh, nem biztos a munkahelye, nincs megfelelő eh, ilyen irányú védelme. Egyes platform munkavállalók is igen csak ebbe a kategóriába esnek, vagy eshetnek. Próbálok a jegyzeteimre tekinteni. Azt hiszem, hogy nagyjából megválaszoltam a legfontosabb kérdéseket ezzel. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig az Európai Bizottság képviselőjét hallgatnánk meg. Stefan Olson, a foglalkoztatásügyi igazgató úr következik, parancsoljon. Öné a szó, három percet kap. Mr. Olson. Olson úr. Olson, can you open your microphone? Legyen szíves, kapcsolja be a mikrofonját. Látjuk önt, most már halljuk is, nagyszerű, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy a szakbizottság megszervezte ezt a vitát, és köszönöm a személyzet kiváló munkáját is. Azt hiszem, mivel Barbara Gerstenberger ennyire kiváló tájékoztatás adott, nem kell nagyon hosszasan beszélnem, az előadó és a hozzászólók is kitértek minden fontos részletre. Amit az Európai Bizottság oldaláról látunk, az az, ezt csak megismétlem, hogy az egészség, munkahelyi egészség és biztonság témájában van a munkaadónak egy kötelezettsége, kockázatfelmérést kell végeznie ugyanis minden munkavállaló esetében, függetlenül attól, hogy az illető otthonról dolgozik, vagy bentről az irodából. A helyzet megváltozása azt jelenti, hogy ez a kötelezettség is változik, tehát a munkaadóknak támogatásra van szüksége ehhez. Eurofound testvér szervezetével, az EU-osával együttműködve dolgozunk ezen, mert a távmunkával járó stressz és nehézségek, a lekapcsolódás nagyon fontos elem, és ezeket figyelembe kell venni a munkaadónak a kockázatfelmérésben, illetve a megelőző intézkedések végrehajtásánál. A munkaidőről szóló irányelv nem oldja meg a problémákat, amiatt, hogy mi otthonról dolgozunk. Elvileg nem kellene többet dolgozni. A munkaidőről szóló irányelvnek ezt szabályozni kellene, de ahogy Gerstenberger asszony ezt elmondta, a végrehajtás és az ellenőrzés problémás. Az egyes tagállamok tapasztalatai alapján látszik, hogy nagyon fontos a szociális partnerek bevonása minden szinten. Erre azért van szükség, hogy működőképes megoldásokat találjanak a felek. Nem szabad elfelejteni, utána a végrehajtást ellenőrizni, hiszen nagyon sok jogszabályt lehet lefektetni, de hogyha ezeket a jogszabályokat senki nem hajtja végre, akkor felesleges a munka. Nem könnyű az új szabályokat végrehajtani. Azt láttuk, hogy az európai szociális partnerek megállapodást kötöttek, de ebben a megállapodásban nem szerepel konkrét intézkedés a hálózatról való lekapcsolódásról. A szociális párbeszédben nagyon fontos ezt a témát napirenden tartani. Hallottuk több hozzászólótól is, hogy ez a téma nagyon szorosan kapcsolódik a munka megszervezéséhez, illetve ahhoz, hogy egy menedzser hogyan kezeli a munkavállalókat. Tehát arra van szükség, hogy a szakszervezetők, szakszervezetek és a munkaadók részletesen megvitassák, hogy az adott helyzetben, a gyakorlatban ezt hogyan lehet megvalósítani. Elnök asszony, egy kicsit ismételtem azt, ami elhangzott, de szerintem a politikai döntéshozóknak ezeket a szempontokat kell megvizsgálni. Nagyon összetett a helyzet, és ez egy nagyon konkrét, nagyon fontos téma. Arra van szükség, hogy megnézzük a különböző kereteken belül, hogy ez hogyan megvalósítható. A szociális partnerek közötti párbeszéd elengedhetetlen, függetlenül attól, hogy hogyan döntünk jogszabályjal, vagy anélkül lépünk tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszonya, hogy elmondtam, igen, tényleg nagyon érdekes ez a téma, és ezt az EMPL szakbizottság is nagyon nagy figyelemmel fogja kísérni. Köszönöm szépen. Valamit elfelejtettem, megadom az előadónak még a szót, hogy a záró megjegyzéseit megtegye. Kettő percet kap. Mr. Saliba, the floor is yours. Saliba asszony, öné a szó, ha, úr, öné a szó, ha hall engem. Saliba úr. Nem tudom, hogy Saliba úr kapcsolódott-e Égius? Yeah, Mr. Saliba, the floor is yours now. Saliba úr, öné a szó, akkor parancsoljon. Hello? Yes, we can see you, we can hear you. Okay. Látjuk is és halljuk is. Igen. Elnézést kérek, nem tudtam csatlakozni az előbb. Tehát szeretném megköszönni a Eurofund szakértőinek ezt az eszmecserét, az előadást és a válaszokat is. Nagyon fontos egy ilyen jogalkotási saját kezdeményezési jelentés, mert most nagyon nagy a nyomás, azt látjuk, nagy elvárások a nehezednek a munkavállalókra, hogy mindig legyenek elérhetők, és ennek közvetlen hatása is van. Ahogy a Eurofund szakértője elmondta, a dolgozók mentális és fizikai jólétére nézve, ráadásul ez kihat az alapvető jogokra is, a dolgozók munkahelyi egészségére és biztonságára, ráadásul a munkahelyi korlátozásokért annyira keményen kellett dolgozni elődeinknek a múltban, hogy most ezeket nem engedhetjük, hogy ismét megkérdőjeleződjenek. Tehát megismétlem még egyszer, hogy a hálózatról való lekapcsolódás joga létezik, de nagyobb jogbiztonságot kell teremtenünk, és a végrehajtást ellenőrizni kell, jó példákkal kell előrejárni. Olaszországban vannak ilyen jó példák, Belgiumban és néhány más tagállamban, amelyek előre léptek és már saját jogszabályaikat is meghozták, ennek láthatjuk a pozitív hatásait. Reméljük, hogy a dolgozóknak más tagállamokban is meg lesznek majd az új jogszabályozásból fakadó előnyei. Fontos, hogy világosan megfogalmazzuk azt, hogy a dolgozóknak joga van a munkához kapcsolódó eszközökről lekapcsolódni, anélkül, hogy valamilyen negatív következménnyel kelljen ezután szembenézniük a munkaidővel kapcsolatos, illetve az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos témákat is tárgyalni kell. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, hogy egy ennyire fontos témát és véleményt most megvitathattunk. Itt a parlamentben ezen fogunk dolgozni. A szakbizottságban a következő hónapokban még erről sokat tárgyalunk majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szaliba úrnak. Hát lehet, hogy Belgiumban van jogszabály a hálózatról való lekapcsolódásról, de ez nem vonatkozik nyilvánvalóan az Európai Parlamentre, amivel valamit kezdenünk kell nekünk is. Térjünk át a következő napi rendi pontunkra. Ez a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technikák, technológiák etikai szempontjainak keretéről szóló véleménytervezet. Az előadó Lina Gálvez Munoz, úgyhogy először megadom előadónknak a szót, 8 percet kap, hogy a véleménytervezetet bemutassa, parancsoljon asszonyom, öné a szó. We can hear you. No, we can see. Látjuk önt, asszonyom, de hang az nincs. Hello, could you hear me? Yes. Jó napot kívánok, most hallanak? Igen? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Mindenkinek jó napot kívánok. Először is szeretnék gratulálni Iván García de Lágónak a kiváló munkához. Iván García de Blanco ugyanis kiváló munkát végzett, ő az illetékes szakbizottságban az előadója. A szociális egyenlőtlenségek a diszkrimináció megszüntetéséhez kell, hogy hozzájáruljon az új technológia a munkakörülmények javulásához, jobb minőségű szolgáltatásokhoz, eh, helyi szinten és nemzeti szinten. A rugalmasság, fontos, hogy a digitális korban viszont ez a flexibilitás, ez a rugalmasság nem szabad, hogy oda vezessen, hogy kihasználják a helyzetet, és a dolgozók megfigyelésére kerül sor, illetve diszkriminációra. Tehát oda kell figyelnünk a magánélet védelmére, a jogok védelmére. Nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy ha adatokat gyűjtenek egy munkavégzési időszak alatt, akkor ennek a, ezeknek az adatoknak a tulajdonosa a munkavállaló, és mindig az adatok tulajdonosa az érintett személy, akinek rendelkezési joga van az adatok felett. Jobb szabályokra van szükség, az adatfeldolgozás biztonsága, korlátozni kell az adatfeldolgozás célját és garantálni a jogokat. A GDPR rendelet azt hiszem nagyon jó rendelet, amelynek segítségével meg lehet előzni a magánadatokkal való visszaélést. Azonban a szabályok csak akkor működnek, hogyha azoknak a végrehajtását ellenőrizzük. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió e privacy, tehát elektronikus magánéleti szabályait is monitorozzuk. A kollektív szerződésekre is vonatkozik ez. Az Európai Uniónak arra kellene figyelnie, hogy a dolgozók megszervezhessék magukat, és erre kellene ösztönző intézkedéseket elfogadni. nem csak analfabetizmusról beszélhetünk, hanem digitális analfabetizmusról is. A digitális készségekre most nagyobb szükség van, mint valaha. Tájékozottságra van szükség ahhoz kép arra, hogy a digitális forradalomban a dolgozók nem maradjanak alul. Az oktatás Uniónak szükséges, hogy támogassa minden dolgozó kritikus gondolkodását, autonómiáját, kreativitását és innovációját. Ezeket a dolgokat nem tudják a gépek elintézni. A gyermekek és kamaszok oktatása különösen fontos, hiszen ők ebben nőnek be. Nagyon sok nő és hölgy nem STEM tárgyakat tanul, tehát nem tudományos tárgyakat tanul, és ezekből az ágazatokból később a munkaerőpiacról is hiányoznak. Ezt a tendenciát meg kell fordítani ahhoz, hogy az állampolgárok a társadalom életében részt vehessenek, és a digitális szolgáltatásokat használhassák, képzettségre van szükségük, és ezért a felnőtteket is folyamatosan képezni kell figyelembe kell venni azt, hogy a jobb gyakorlatokat megosszuk az Európai Unióban, a bevált gyakorlatokat megosszuk a tagállamok között. Minden ipari szektorban a dolgozók képzésére van szükség, de különösenképpen azokban az ágazatokban, ahol az automatizáció, a leginkább megjelenik. Tehát további képzést kell biztosítani a dolgozóknak, és segíteni őket az élethosszig tartó tanulásban. Ami a mesterséges intelligenciát illeti, az EU-ban, a magán és a közférában is befektetésekre van szükség annak érdekében, hogy nem személyes adathalmazok nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek. Olyan infrastruktúrát kell teremteni, ahol a személyes adatokat nem lehet megosztani, viszont jó minőségű, használható adatok könnyen elérhetőek, a kormányok ezeket meg tudják osztani könnyen. A hozzáférés az diszkriminációmentes kell, hogy legyen, és előítéletmentes kell, hogy legyen, semmifajta sztereotípia nem valósulhat meg, tehát sem nemi, sem etnikai vagy társadalmi háttér, vagy szexuális orientáció nem befolyásolhatja az alkalmazott algoritmusokat. Emberközpontú mesterséges intelligenciára van szükség Európában, amely az európai értékeknek megfelel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig megadom az árnyék előadóknak a szót, illetve a képvis, többi képviselőnek. Kósa Ádámmal kezdünk, és az ő nevében Horvácsovia asszony a jeltolmás fogja elmondani, a, illetve tolmácsolni a hozzászólást. Kettő percük van. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit szeretettel. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen témában ezt még tudunk cserélni Évek óta foglalkozom tulajdonképpen mélyebben a mesterséges intelligencia és a robotika témájával, illetve a digitalizációval és annak a munkaerőpiacra gyakorolt hatásaival. Köszönöm szépen az előadónak a munkáját, nagyon fontos gondolatokat osztott meg velünk most is. Egy pár dolgot szeretnék csak kiegészítésképpen a hozzászólásomban elmondani, de biztos benne, vagyok benne, hogy kiváló együttműködés lesz. A néppárt számára nagyon fontos a kiegyensúlyozott és minden területen a kiegyensúlyozottság, és hogy minden területen, minden területre odafigyeljünk a, a szöveg kialakítása kapcsán. Egy biztos, hogy a koronavírus, tehát a COVID-19 járvány megmutatta a digitalizációs munkavégzés előnyeit. Az emberek megismerték, látták, hogy igenis nagyon sokat jelent a távmunka. Ugyanakkor kihívást is jelent a kihívást is jelent az informatikai struktúra számára. És Ugye az olyan technológiák megjelenése, mint a felhő, vagy a mesterséges intelligencia, vagy az 5G a kiváló lehetőséget ad nekünk a, a számunkra, hogy a jövőben előre tudjunk lépni, és segíti egyébként a társadalmi befogadást. De újabb kockázatokat rejt magában, amivel foglalkoznunk kell. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kiberbiztonságot garantálni tudjuk ezek mellett. És már most ö, nagy hatást gyakorol a mesterséges intelligencia, illetve a digitalizáció, a robotika a munkaerőpiacra. Én úgy látom, hogy a magasan képzett munkaerő ö, irányába tolódik el az igény, ott jelentkezik inkább az igény. Fontos, hogy képzés és továbbképzés legyen ezen a területen. Fontos megvizsgálni és foglalkozni azzal, hogy a mesterséges intelligencia és az alkalmazások milyen hatást gyakorolnak a munkavállalókra. Milyen következmények lehetnek a munkaélet, a munka, illetve a magánélet területén ezeknek a szétválasztásában milyen hatást gyakorol a Jó, akkor le is zárom, tehát várom az együttműködést. Köszönöm. Thank you very much. Now we have Mr. Köszönjük szépen. A Rinyú nevében következik a kollega, nem tudom, hogy nem kapcsolódik. Zsemi asszony az ID nevében, ha kapcsolódni tudott, ő sem tudott velünk kapcsolatba lépni. von Spanender asszony, de Sutter asszony nevében zöldek, kettő percben. Thank you. And for... Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a uh, eh, Munoz asszonynak a véleményhez. Nagyon fontos témáról van szó, foglalkoztatás egy bizottság szempontjából is. egyes szakértők szerint 2025-re a mai munkahelyek fele teljesen eltűnik, ahogy átalakulnak a cégek. A, az elmúlt évtizedben született új munkahelyek 40%-a digitális intenzíve, digitálisan intenzív ágazatban születtek. Két kiegészítést szeretnék javasolni. A, a kettes pont rámutat arra, hogy a mesterséges intelligencia az életminőséget és a munka körülményeket kell, hogy javítsa. Ugyanakkor, ha ez meg is történik, a, az algoritmusok néha előítéletesek, és a számítástechnikai eszközök általi megfigyelés is aggályos, a burnout, a kiégés veszélye fenyeget ezekben az ágazatokban. Éppen ezért az elővigyázatosság elv alkalmazása különösen fontos az új technológiák esetében, ez kimagaslóan fontos a mesterséges intelligencia e, esetén. Bármiféle új e, döntés e, vagy új technológia megfordítható kell, hogy legyen, az új felvételi eljárások során előre tájékoztatni kell mindenkit arra, hogy az esetleges elbírálás a mesterséges intelligencia által történik, és e mindenképpen be kell építeni egy emberi e, felülvizsgálati elemet is. Köszönjük szépen! Rafaszka e, asszony helyett Kölykénk úr kettő percben parancsoljon. Ja, vielen Dank Köszönöm. Ami a jelentést illeti, az etika kapcsán fontos dolgokat indítunk útnak a mesterséges intelligenciát, illetően a megkülönböztetés tilalma nagyon fontos, aztán a megbízhatóság, a biztonság, az adatbiztonság, az adatvédelem, az akadálymentesség és az átláthatóság, valamint az arányosság, és ami az arányosságot illeti, EU szintű feltételeket kell létrehoznunk, amelyek mindenhol kötelezőek, meg kell nézni, hogy hol is tartunk etikai szempontból, hol lehet továbbfejleszteni, és így egyértelmű keretfeltételeket teremtünk, amelyek valamennyi EU tagállam számára érvényesek. A mesterséges intelligencia természetesen veszélyeket is rejt, és az egyes országok esetleg megkísérelhetnek gazdaságilag erősebb pozíciót nyerni más országokhoz képest, hogy egyes technológiákat más EU országok kárára mm, kihasználjanak, hogy ezt így nyíltan kimondjam. Itt mindenféleképpen egyenlő, egységes keretfeltételeket kell teremtenünk a mesterséges intelligencia területén, hogy ezt megakadályozzuk. Aztán előttem szól is elmondta, hogy nagyon fontos a megkülönböztetésmentesség, mentesség, az embernek kell a végső ellenőrzés jogát megőriznie, nem lehet, hogy egy automatizmus gyakran ellenőrzést az egyes digitalizációs lehetőségeknél, az utolsó lehetőség mindig az embernél kell, hogy legyen a döntést illetően. Aztán fontos a megbízhatóság, a biztonság, az előre nem várt körülmények esetében, lehetnek teljesen nem várt körülmények, hirtelen fel lépő események, és ebben az esetben mindig az emberé kell, hogy legyen az utolsó szó, az övé kell, hogy legyen a cselekvés lehetőség, ezt meg kell őriznie, ezt rögzíteni kell. Tehát nem lehet az, hogy automatizmusok legyenek, amelyek tovább fejlődnek, úgymond az ember ellenében. Ennyi volt tehát, ami számunkra fontos volt ezen jelentés kapcsán. Köszönöm. Pálop, GUE, two minutes. GUE nevében papasszony két percben. Köszönöm szépen, Lina, ezt a e, jelentéstervezetet. Úgy vélem, hogy az alapvető kérdés szerepel a szövegben a mesterséges intelligencia, a robotika és az egyéb technológiák most már mindennapjaink részét képezik. Az EU-s munkavállalók 43%-a megszenvedte a technológiai változásokat az elmúlt 5 év során a munkahelyükön. Ez számos alkalmazkodás, alkalmazkodási intézkedést igényel. Az egyik legnagyobb kockázat az, hogy a technológiai szempont meghaladja a politikai vitát, és a tartalma túllép a tartalmon. A technológiát nem lehet egy olyan megoldásnak tekinteni, amely a világ összes problémáját megoldja hogy a technológia, az intelligencia és az emberi lény pedig ostob, ezt nem mondhatjuk. Ez eh, a mesterséges intelligencia esélyeket, de nagy kockázatokat is rejt magában. Bizonyos eh, munka típusok esetében előnyös lehet, mások esetében előnytelen. Így például az, hogy gépekkel váltják fel eh, a személyeket, az embereket, a megépek meg tudják tenni azt, amit az ember tehet. Ez egy elidegenedést hoz létre, és a döntéshozatalt is homályba borítja. Az USA-ban is láthattuk, ezt az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, a közvetlen és közvetett megkülönböztetést megakadályozni. Az algoritmusok segítenek nekünk, de néha olyan adatokat is figyelembe vesznek, amelyeket nem kellene, hogy figyelembe vegyenek. Ezért szerintem helyes az, hogy egy EU szintű jogi keret jöjjön létre, amely egy megfelelő és fenntartható átmenetet garantál, és megfelel a munkavállalók igényeinek. Újra Piszer úrat, még mindig nem sikerült kapcsolódnia. Zsemi asszony, ő sincs még online, továbbra sem. Kaptam Piszleró úrtól, a Rinyú koordinátorától egy üzenetet, hogy nagyon nagy technikai nehézségek beütközik a szavazás részéről. Kérte, hogy hosszabbítsuk meg a szavazást. Azt állítja, hogy a kollégák közül sokan hasonló cipőben járnak, ezért meghosszabbítjuk a szavazást 11.30-ig. 10.30 helyett 11.30-ig lehet szavazni. Jó. Folytassuk tehát. az Európai Bizottsággal. Irina Orsic a DG Connect-től az ipar digitalizálásáért felelősként. Parancsoljon, öné a szó, 5 perce van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Um, you know that the commission Köszönöm szépen, az Európai Bizottság februárban adta ki a fehér könyvet a mesterséges intelligencia témájában, és a múlt héten eh, elindult a nyilvános konzultáció, eh, illetve lezárult a konzultáció ez ügyben. Tehát eh, ezek a kérdések sokat segítenek Garcia de Blanco jelentése kiváló segítség volt számunkra. Most vizsgáljuk azt, hogy az emberek, a cégek, a kutatók, a szakemberek mit mondanak ez ügyben. Nagy örömünkre szolgált, hogy több mint ezren nyilvánítottak véleményt ez ügyben. Az Európai Parlament megközelítése úgy látom az alapvető jogok végrehajtását tartja középpontban. A munkahelyi egészség és biztonság kérdése egy fontos szempont, ezt nem felejtsük el, ennek örülök, de itt van még az adatvédelem, az általános adatvédelmi irányelv szabályának végrehajtása, a magánélethez való jog, illetve az adatok minőségének, színvonalának a kérdése is felmerül. Úgy érezzük, hogy az adatok, a színvonalas adatok összefüggnek a, az stratégiával, illetve az ez irányú beruházásokkal. És az adatok kapcsán a diszkrimináció mentesség az egyik legfontosabb. Egy emberközpontú mesterséges intelligencia fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, fontos, hogy az emberi felülvizsgálat lehetőségét garantáljuk, a fair, átlátható eljárások szintén különösen fontosak. Szeretnénk ezeket az elveket minden megvalósítani, Már csak azért is, mert új technológiáról lévén szó, nem mindig világos, hogy a munkavállalók, a munkáltatók jogai, kötelességei pontosan meddig tartanak, és, hogy, és hol kezdődnek, ebben számítunk az Európai Parlamentre. Az fehér könyv célja nem csak az, hogy bizalmat építsünk, egy bizalmi légkört, hanem a kiválósági ökoszisztéma, ahogy ezt hívjuk is létrejön. A kettő az kéz a kézben kell, hogy járjon. A kiválóság és a bizalom kapcsolódnak a képzés, a készségek fejlesztése, a tanulás elengedhetetlen ahhoz, hogy a mesterséges intelligenciát az emberek értsék, használják, és fontosnak tartjuk azt, hogy a munkavállalók a mesterséges intelligenciával bátran dolgozzanak. Itt nem csak technikai készségekre van szó, hanem fontos, hogy az emberek, munkavállalók értsék és tudják, hogy pontosan mivel van dolguk és miről van szó. Köszönjük szépen! Az előadóhoz fordulok. Munyosz asszony, kérem zárja le a vitát. Köszönöm szépen! Yes, hello, uh, hello again. Bueno, voy a hablar, voy a concluir en, en, eh, en... Spanyolul fogok szólni. Köszönöm az elhangzott észrevételeket. Azt hiszem, hogy egybevágnak a vélemények azt illetően, hogy mit kell tennünk a mesterséges intelligencia kapcsán. A technológia önmagában sem kedvező, sem kedvezőtlen, mindez attól függ, hogy hogyan is alkalmazzuk azt. A mesterséges intelligencia sok lehetőséget kínál, ugyanakkor kockázatokat is rejt, makro és mikroszinten egyaránt, a vállalatok szintjén, vagy akár személyes szinten. Tehát akár a vállalatok szintjén is el kell kerülnünk ezeket a kockázatokat. Nem szabad, hogy túlságosan nagy döntéshozó hatalmat kapjanak a gépek, amely a e, munkavállalók, a polgárok jogait korlátozná, a magánjelleget. Mindent arányosan és átlát, átlátható módon kell alkalmazni. Remélem, hogy tudunk majd előrelépést tenni ezen mesterséges intelligencia irányában, amelyet az emberek ellenőriznek, amelyek továbbra is, amely középpontjában továbbra is az emberek állnak, és amely segítségvel kerülhetők a visszaéléseket, visszaélések. A munkavállalók és szakszervezetek részvétele alapvető fontosságú lehet, különösen a munkahely szintjén. Köszönöm szépen. Most pedig a következő napirendi pontra térünk rá, ez pedig a 14-es. Ismét véleménytervezet megvitatása következik, az egységes piac megerősítése, a szolgáltatások szabad mozgásának jövője. A vélemény előadója Mark Botenga, akinek szeretném megadni a szót, hogy bemutassa a véleménytervezetet. 8 perce van, parancsoljon. Merci, uh, Madame la... Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Nagy örömmel foglalkozom ezzel a témával, és örömömre szolgál ez az első eszmecsere, mert néhány árnyékjelentéstevővel találkozni tudtunk, és konstruktív módon tudtunk együtt dolgozni. Különösen elégedett vagyok, hogy foglalkozunk a szolgáltatások szabad mozgásával ezen szakbizottságban, mert a négy alapvető gazdasági szabadság esetében az EU-n belül ez a legkevésbé kézzelfogható, ugyanakkor a legellentmondásosabb számos országban. A legkevésbé kézzelfogható azért, mert a munkavállalók szabad mozgását láthatjuk, érzékelhetjük, látjuk, hogy most ugye a határokon vannak ellenőrzések, dugók, aztán az áruk szolgáltatások is kézzelfoghatóak, hát a tőkeáramlás is tudja, hogy, hogy mindenki tudja, hogy hogyan áramlik a tőke. De hát a szolgáltatásokat senki nem érzékelhette egy határállomáson dugóban megrekedni, ezért is fontos az, hogy beszéljünk itt a munkáról, a szolgáltatások területén, amely a mi szakbizottságunk illetékességi területéhez tartozik. A szolgáltatások ágazata mindazt magában foglalja, amely nem tartozik a mezőgazdasághoz, az iparhoz, a kézműiparhoz, most lefedi annak egy részét is, amely valaha az ipar egy részét képezte tehát a kereskedelmi, a banki szolgáltatások, a közlekedés, a technológia, az informatika és a többi. Ezek mind hozzátartoznak a szolgáltatások gazdaságához és a munka erőpiachoz is az EU-ban. Itt például itt van a munkaközvetítő irodák, a munkakölcsönző irodák, vagy az alvállalkozói ágazat, akik ebben az ágazatban dolgoznak a szerződésekhez, rendeletekhez, rendeleteknek megfelelően. A más vállalatok, más országokban, más tagállamokban dolgozók esetében bizonyos munkavállalókat időszaki munkára ki lehet küldeni, ez a kiküldetés. Ez a legellentmondásosabb vetülete a szolgáltatások szabad mozgásának. Amikor egy vállalat vagy egy munkaközvetítő iroda egy országba kiküldhet átmenetileg akár kőműveseket, akár csempézőket, vagy más munkavállalót. És itt van az ellentmondás gyökere, hogy milyen kihatással jár ez a szolgáltatások piacára, a munkavállalók jogaira az egyik és a másik országban, azon esetben a kiküldött munkavállalók esetében, és persze azon ország munkaerőpiacát illetően, ahová ezek a munkavállalók kiküldésre kerülnek. A munkavállalók a szakszervezetek helyszínen dolgoznak, és a kiküldetés szóhallatán sok országban, sok befogadó országban a szociális dömping az első szó, ami elhangzik ennek kapcsán. Ez elég kézzelfogható, ezt azonosítani lehet sok országban, ezt szociális dömpingnek nevezik sok helyütt, és itt az a félelem is felmerül, hogy a úgynevezett pluri, pluriaktivitással, az új munkavállalói formákkal. Ez a helyzet még súlyosbodhat, és egyes munkavállalók vagy szakszervezetek attól félnek, hogy itt a kockázatok még növekednek. Egyes kollégeim számára ez egy összetett, ellentmondásos téma, és bizonyosan fogunk erről sokat vitázni, de hát itt van a probléma, a kérdés, nem tettünk úgy, mintha ez nem létezne ez a jelenség. Ha ezt össze akarjuk foglalni, akkor én egyfajta spirálról, ördögi körről szólnék, amely a munkavállalók szociális védelmét, a béreket is gyengíti. A munkaadók szervezik ezt, ők ö, szereznek ezáltal hasznot, profitot, a szociális jogok, a bérek egyenlőtlenségét kihasználva az EU-ban. Itt a bruttó fizetés alapján álló versenyről van szó, és az új kiküldetés irányelv alkalmazandó lenne mindenhol. Ez tehát a, a társadalombiztosítási járulékok különbsége miatt előálló szociális dömping hiszen az adott munkavállaló továbbra is a származási ország szerinti szociális járulékokat fizeti a kiküldetés esetén is, Noha egyes ilyen országokban sokkal alacsonyabbak ezek a társadalombiztosítási járulékok, mint a kiküldetési országban, és ez potenciálisan nyomást idéz elő bizonyos országokra, hogy ők is gyengítsék a szociális, a társadalmi járulékokat. Ez például az én országom helyzete, ahol is a korábbi kormány felvetett ezt a mechanizmust, hogy csökkentsük a szociális járulékokat, amelyek a munkabérekre nehezednek. Tudjuk azt, hogy vannak persze csalási esetek is, mint ahogy mindenhol, mindenütt. Persze ez nem lehet a norma, szabály. A közlekedési szakszervezet a BTB Belzs megmutatja, hogy bizonyos vállalatok hogyan hoznak létre postaláda, postafiók cégeket, hogy kiküldjék a munkavállalókat olyan országokba, amelyek valójában ahonnan valóban ezek származnak, hogy a ö, szociális védelem intézkedéseit elkerüljék. Volt például az építés területén 5 ezernyi kiküldött is ö, ilyen esetben. Én a munkavállaló számára előnyösebb társadalombiztosítási járulék bevezetését támogatom. Ezt tudom, hogy ez nem talál egyhangúságra ez a vélemény, az elnyékjelentéstevőkkel beszélni fogunk erről, lesznek eszmecserék, az IMCO szakbizottságban is bízhatunk, hogy a jelentésük középpontjába a belső piacot helyezzék. Nekünk viszont inkább a munkaerőpiacra és a munkavállalókra kell fókusz, fókuszálnunk, hogy a saját aggodalmainknak így módon meg tudjunk felelni. A jelent és tervezetet három tengely köré szervezném. Az első a szolgáltatások szabad mozgása természetesen meg kell, hogy valósuljon a munkavállalók jogainak és a szociális jogoknak a tiszteletben tartásával, másodszorban a közpolitikák nak támogatniuk kell ezt az elképzelést, tehát kell, hogy legyen egy szolidaritás az országok között, és minőségi foglalkoztatást kell megvalósítani, amely a képességeknek megfelel, és harmadsorban a felügyelet, az ellenőrzés kérdése, itt digitális eszközökre is szükség van, digitalizációra szükség van, hogy a munkafelügyeleteket ellássuk a megfelelő eszközökkel. Azt hiszem, hogy megállapodhatunk, beszélhettünk, vitázhatunk ezen három tengely kapcsán, és alig várom, hogy megkezdjük a munkát, teljes mértékben rendelkezésükre állok, meghallgatom észrevételeiket, javaslatokat Köszönöm. Igen, köszönöm szépen, úgyhogy akkor most az árnyék előadókkal folytatjuk az eszmecserét. A néppárt nevében az elasszonyt helyettesíti Kósa úr, és Horváth Zsófia fogja tolmácsolni a gondolatokat, tehát Kósa úrnak megadom. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget, a szót. Skitter Dál asszonyt helyettesítem, ő kérte meg, hogy az ő gondolatait osszam meg önökkel. Először is szeretnénk megköszönni a véleménytervezet kidolgozójának, hogy elvégezte ezt a munkát. Szkétedál asszony pedig nagyon nagy szeretettel várja az együttműködést. Úgy gondolja, hogy a koronavírus járvány után nem is találhatunk volna jobb időpontot a szolgáltatási irányelv felülvizsgálatának vagy újragondolásának. Ugyanis ezzel tudnánk ezzel tudnánk a munkanélküliség ellen leginkább küzdeni. A belső piac megerősítése, a szolgáltatások megerősítése az egyik legjobb eszköz a munkanélküliség csökkentése felé. Egy példát szeretnék mondani, hogy a belső piac, az egységes belső piac nem csak a kiskereskedelmi költségek csökkentésére és a szolgáltatási költségek a kiskereskedelmi, a kiskereskedelmi költségek kisebb hányad, a szolgáltatási költségek pedig 70 és a a legtöbb munkahelyet a szolgáltatások területén tudnánk ö, megteremteni. Ne felejtsük el, hogy a szolgáltatási piac egyik ö, legfőbb ö, ajtaja a foglalkoztatás felé a, a, a fiatalok számára. Fontos, hogy ö, csökkentsük a különböző akadályokat, és a határokon átnyúló akadályokat is, annak érdekében, hogy lehetőségek, a lehetőségeiket bővíteni tudjuk. Végül a kisvállalkozások vagy kis- és középvállalkozások kérdésében a legnagyobb, ö, bocsánat, megfagyott, a legnagyobb erő a foglalkoztatás bővítése, és nagyon fontos, hogy a véleménytervezet ezzel mélyebben foglalkozzon. Köszönjük a szót Szkite Dálasszony nevében is, és nagyon várja az együttműködést és a véleménytervezet további vitáját. Yes, thank you very much on behalf of... Köszönjük szépen a szocialista frakció képviseletében. Mm, Elisa Honszkinel asszony következik, és meg is adom a szót önnek. Okay, there you Now are. can you hear me? We... Hallanak? Igen, látjuk is önt, asszonyom, és halljuk is. Parancsoljon. Bueno, como bien ha dicho el... Köszönöm, Hának asszony. Ahogyan helyesen hangzott el, továbbra is együtt dolgozunk a jó dokumentum érdekében szükség van egy belső piaci perspektívára, különösen a koronavírus válság kapcsán kialakult helyzetet követően. A szolgáltatások szabad mozgása bizonyosan nagy esély, ugyanakkor nem lehet ürügy arra, hogy aláássuk a munkavállalók jogait, a munkafeltételeket, sőt, éppen ellenkezőleg a környezetvédelmi és szociális sztenderdeket ösztönöznünk kell, amelyek elkerülik a dömping helyzeteket a tagállamokban, és így módon garantálják az igazságos mobilitást az EU-n belül megkülönböztetés nélkül. Frakciónk nevében kérjük az alapvető jogok tiszteletben tartását, a jó munka körülmények garantálását mindenki számára, és bátorítjuk a koordinációt a tagállamok között az Európai Munkaügyi Hatóság révén, mert a visz, így módon a visszaéléseket és a kizsákmányos eseteit el kell kerülni. Ezen álláspont alapján kérjük a bizottságot hogy az European Service Corps-ra vonatkozó javaslatot vonja vissza, más mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek jobban tiszteletben tartják a munkavállalókat és a munkakörülményeket. Ez a felelősségünk. Köszönöm, továbbra is együtt dolgozunk, hogy javítsunk az anyagon. Köszönöm szépen a Renew képviseletében. Arszaláni asszony következik, Reméljük, hogy hallható, megadom a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok Botenga úrnak a jó együttműködésért, és hogy ilyen átlátható módon kezeli ezt a munkát, a mi véleményeinket, az együttműködésünket. Ez a véleménytervezet a Renew frakció számára életbevágóan fontos. Mi nagyon sokszor felhívtuk a figyelmet arra, hogy a szolgáltatásoknak működni kell. Kép nélkül nem tudunk tolmácsolni. 9% resided in an EU country other than that, uh, other than that of their citizenship in 2018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 We look forward to contribute with our ideas in the upcoming work with this file, and we look very much uh, forward to the discussions with our colleagues in EMPL. Thank you very much. Thank you, Madam Al- Köszönöm szépen Ászalányi asszonynak, és Fanszparenta asszonyra térünk rá, aki Zambelli asszony először? Jó, bocsánat, mondja az elnök asszony, akkor Zambelli asszony kapcsolatát ellenőrizzük, nem kapcsolódott, akkor Transparentek asszony helyettesíti Péter Hansen asszonyt a zöldektől, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most tehát az árnyék előadónk nevében, Péter Hansen asszony nevében beszélek. Botenga úr, köszönöm szépen a kiváló munkát, és gratulálunk a véleményterhezethez. Nagyon jó a szöveg, és remélem, hogy eredményes is lesz a munkánk. A zöld frakció szeretné kiemelni a társadalom, társadalmi védelem, tehát szociális védelem és dolgozók jogainak védelmét. Tehát ezek nem eshetnek áldozatává a szabályoknak. Lokegárt es úr jelent, ezt már hangsúlyozta többször, az egységes piac működését tehát úgy kell megerősítenünk, hogy a dolgozók jogaira odafigyelünk, és várjuk az együttműködést ezeken a pontokon. Köszönöm szépen, és most Görkin úr Rafalska asszonyt helyettesíti az LCR árnyék előadóját. Tessék! Ja, vielen Dank. Köszönöm. Először is a jelentéstevőnek, ami a szabad mozgást illeti természetesen a szociális biztonságra szükség van a gazdaság és technológiai előrehaladással összhangban. Itt hatalmas esélyt látunk, amit a Bolkenstein szolgáltatás irányelv fektetett le, ezt kell továbbfejleszteni. Sok kritériumot figyelmen kívül hagytak, amire pedig sürgető szükség lenne. Szociális kohézióra van szükség Európában, és a határokat le kell építeni, le kell bontani. Ugyanakkor a a szuverenitási elvről nem szabad elfelejtkezni, tehát a tagállamoknak saját maguknak kell dönteni erről, a keret feltételeket meg kell teremteni, de nem szabad megfolytani a szolgáltatási ágazatot azáltal, hogy a bürokrácia nagyon erőteljesen feldúzzad. Ez nem hasznos sem a munkavállalók, sem a munkadók számára. Tehát erre mindenképpen oda kell figyelni. Röviden tehát, szociális kohézió a fontos, ezt erősíteni kell, a nemzeti elszigetelődést le kell építeni, a szubszidiaritást figyelembe kell venni, és a tagállamoknak, magnak kell dönteni, hogy mennyire mélyítik el ezeket az irányelveket. A szociális biztonságra fontos odafigyelni a technológiai előrehaladás figyelmevételével, akkor ebből egy jó dolog születik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az idő részvét zenelé asszonynak nincs kapcsolata továbbra sem. Megadom akkor újra a szót Botenga úrnak, az előadónknak. Zárja le a vitát. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az árnyék előadóknak is az elmondottakat. Nagyon rövid leszek. Azt hiszem, hogy roppant érdekes eszmecsere volt ez, még ha rövid is. Egyetértek jó néhány dologgal, ami elhangzott. A jobb koordináció szükségessége elhangzott, ez elengedhetetlen, de hát a szubszidiaritási elv tiszteletben tartását nem lehet megkerülni. Tisztességesebb munkakörülmények kiküldetése, e, a jogok érvényesítése, ez is elengedhetetlen végezetül. A KKV központi szerepe ebben a szolgáltatások szabad mozgásában ez szintén hangsúlyozandó. Köszönöm szépen, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés jövőben is. Köszönjük szépen! Annyit szeretnék még bejelenteni, hogy a szavazás végeredményéről e-mailben fogunk mindenkit értesíteni. 11.30-ig meghosszabbítottuk a szavazást Piszeró úr és mások kérésére. Találkozunk július 16-án újra, amikor is egész napos emple ülésre kerül sor. Köszönöm szépen mindenkinek, további szép napot kívánunk!